Hello. Nos, akkor mindenkit üdvözlök. Az ECON és a Júri szakbizottságok közös ülésén, melyben nagyon fontos dossziéról cserélünk eszmét, ez pedig az országgonkénti nyilvános jelentéstétel két kérdése, 270 módosítóról cserélünk eszmét. Elkezdjük a vitát. Eveli Régner a társelnök, és megadom a társ előadóknak a szót. Mindkét társ előadót Eveli Régner képvisel, tehát több funkcióban van itt jelen, Evelyn. Köszönöm szépen, Roberto, jó napot kívánok mindenkinek, németre váltok. Kérem, vegyék fel a fejhallgatóikat, hogyha erre szükségük van. Jó napot kívánok mindenkinek, előadóként fogok beszámolni, mind a magam nevében, de ugyanakkor Üs Bájé nevében is nagyon jól együttműködünk az smd s jelent, jelentéstevő kollégával, és el szeretném mondani, hogy a módosítókról ő és én közösen mit gondolunk, hiszen egyeztettünk. 238 módosítót nyújtottak be, ezt mondta Roberto, elég nagy lendületet vett ez, hiszen mi voltak éppen nem is nyújtottunk be sok módosítót, a jelentés maga nem túl hosszú. És hogyha a módosítókról beszélek, akkor négy tömbre oszthatom ezeket, hiszen ezek olyan módosítók, amelyek összefoglalhatóak négy nagy témakörben. Egyrészt a hatály eh, tekintetében a 38B cikk szól, 40, illetve 750 millió eh, a küszöb, a két javasolt küszöb. Hát első rátekintésre hatalmas különbség ez hogyha megnézzük a definíciókat és a, a összegeket, ugyanakkor ez magyarázható. Két irány ragadható meg. Egyrészt azon módosítók, amelyek az új európai társasági jog keretén belül és az új társasági jog keretében bevezetett 750 milliós forgalmi küszöbről beszélnek. Nem fogom mindegyiket konkrétan szám szerint megnevezni, hiszen a képviselőtársak tudják, melyekről van szó, de ez a néppárt, az ECR-es kollégák által benyújtott módosítók. Ezek a 750 milliós küszöbre tesznek javaslatot. A többi módosító elsősorban a zöldektől, a GUE-től, az ECR egyes képviselőitől és az FDD-től benyújtott módosítók pedig a 40 milliós küszöbre tesznek javaslatot. Ezzel kapcsolatban el szeretném mondani, hiszen újton újra előkerül ez a szempont a módosító keretén belül, hogy a szám, az accounting irányelv, vagy a számviteli irányelv beépítésre kerül a bizottság javaslatára, és ez egy jogi definíciót eh, irányoz elő, a tekintetben, hogy mi tekinthető large undertakingnek, nagy vállalkozásnak, mi közepes és mi kis vállalkozás. És ebből világos, hogy minden kis és középvállalat eh, a 40 milliós eh, big kivonásra kerül a hatája alól. Még egyszer mondom, tehát, hogy a KKV-kre nem vonatkozik ez a um, irányelv tervezet, ez valóban a nagy vállalkozásokra vonatkozik csupán. A pénzügyi évre való referencia és a fizetőeszközre való ref- utalásokról tett módosítók pedig nagyon hasznosak, Biztos vagyok benne, hogy itt megállapodásra tudunk jutni. Köszönöm mindenkinek ezeket a kiegészítő észrevételeket, melyek munkánkat tovább gazdagítják. A második tömb, a második fő politikai kérdés, mely jelentésünkben megfogalmazódik, és amelyre aztán a módosítók is eh, irányulnak, az igazi ország, országunkénti jelentéstétel, illetve a a tagállami jelentéstétel plusz az adóparadicsomi jelentéstétel eh, megközelítéssel szemben áll. Az egyik tehát a valós tagállami jelentéstétel, a másik pedig a fentebb említett. Tehát a bizottság javaslata az egyes EU tagállamokban folytatott tevékenységre, illetve az adóparadicsomokban való tevékenységre terjed ki. Ez tehát az egyik módosított csomag, amely erre a szabályra terjed ki. Aztán létezik egy csomó módosító, amely pedig az valós, igazi ország eh, specifikus jelentésre terjed ki, ahol tehát minden országra ki kell mutatni a nyereség-veszteség számítást, amelyben a cég tevékenykedik, vagy fiókvállalattal rendelkezik. Jelzem ezzel kapcsolatban, bár ezt mindenki biztos hallott róla, hogy jelzéseket kaptunk a DEVE szakbizottságból, az múlt héten szavaztak, ők itt persze a javaslat fejlődés, fejlesztés politikai szempontjait vették figyelembe, és arra tettek javaslatot, hogy a minden államból ö, ö, akreditált vagy ö, szerzett adatokat egységesen tegyék közé. A DEVE szakbizottság tette erre tesz javaslatot. Egy harmadik terület, Tudom, hogy túlléptem az öt percemet, de mint hogy társjelentéstevőm Zsbai nincs itt, ezért engedjék meg, hogy tovább beszéljek, hiszen nem csak közösen dolgozunk, hanem közös álláspontokat is dolgoztunk ki. Éppen ezért tehát még egy további felszólalási időt kérek. A harmadik fő témakörre térve rá, ez pedig a nyilvános közététel tartalmára vonatkozik, mely cégadatokat tegyék nyilvánossá. A BEPS-ből, az OECD BEPS projektjéből ismerjük a sarokszámokat, különböző megközelítések vannak, érvényesek, sok ezek közül kitágítja a mi perspektívánkat, a mi horizontunkat, és Kíváncsi vagyok, hogy hogyan tudjuk majd a különböző szempontokat mind megjeleníteni. Az a kérdés, hogy a BEPS-ből származó ötleteket mind átemeljük az európai szabályozásba, vagy pedig, és erre szól egy-két módosító, a BEPS kategóriái közül némelyiket átveszük, némelyiket nem, tehát a módosítók erre vonatkoznak, konkrét javaslatokat megtévem a név, a földrajzi, a bejegyzés helyszíne és más vállalkozás releváns sarokszámok, vásárlás, eladás, eszközök értéke. Reméljük, hogy a vitában sikerül majd pontosítani, hogy a közététel valóban, közététel mely igazán releváns adatokat tartalmazon. És ezzel már is a negyedik témakörre térek rám. Ez pedig az egységes formátum alkalmazása, egy egységes, valamint az egységes jegyzék létrehozása az Európai Bizottságnál. Erre vonatkozólag sok nagyon megvilágító erejű módosítót nyújtottak be, ezeket az árnyék jelentéstevői találkozókon sikerül azt hiszem, hogy majd integrálni. Összességében tehát áttekintést adtam a különböző módosítókról, de jelenzni szeretném, hogy a módosítókból látható, kiolvasható, hogy egyes frakciók nagyon hasonló irányban gondolkoznak, más frakciók pedig teljesen más megközelítést alkalmaznának. Ezért az árnyék jelentéstevő ülések egyik legnagyobb kihívása éppen abban rejlik, hogy az egyes fontos területeken véleményt cseréljünk, és utána pedig ne ütést váltsunk, hanem véleményt cseréljünk, és utána pedig kompromisszumos megállapodásokat dolgozzunk ki. Kíváncsian olvassuk tehát az módosítókban rejlő inputot, és jelzem, hogy csupán az, áll, az általános elveket mindenki osztja. Jelesül, hogy a nyilvános, az országonkénti nyilvános jelentéstétel nagyon fontos, és persze olyan álláspontot kell kialakítanunk, amely a tanácssal való tárgyalásunk során fenntartható, hiszen a tanács visszafogottabb te- tekintetben. Kíváncsian várom az önök inputját, észrevételét, és remélem, hogy végezetül a tanács tanácssal való tárgyalások során erős, markáns és nagy többséggel rendelkező álláspontot tudunk kialakítani, és ezt megvédeni. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. Az első hozzászóló három percben Darius Rozáti kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőknek a jelentés előkészítéséért illetve az árnyék jelentéstevők munkáját. Azt gondolom, hogy az Európai Bizottság bemutatta azt, hogy nagyon komolyan veszi az adózás rendszerek javítását Európában azért, hogy az adóelkerülést megakadályozza, az adócsalást, és a néppár természetesen ezt a kezdeményezést nagymértékben támogatja. Ez az anyag, amiről ma a vita szól, bevezet illeti az adóinformációk hozzá, hozzáférhetővé tételét a közvélemény számára, az adókötelezettség teljesítéséről az európai cégek esetében. Mi ezt legitim célként tekintjük, de nagyon fontos, hogy egyensúlyban álljon mindez más fontos célokhoz képest is. A versenyképesség megtartása az Európai Uniós cégek esetében, illetve nem szeretnénk új adminisztratív terheket eh, és beszámolási terheket róni az európai vállalkozásokra, és ez tulajdonképpen a legfőbb kihívás, amely vár ránk. Nagyon fontos egyensúlyt eh, teremtenünk a nagyobb átláthatóság között egyrészt, másrészt meg az EU cégek megvédése között, illetve a között, hogy nem szeretnénk őket hátrányos helyzetbe hozni, összevetve eh, nem európai versenytársaikkal. Ami a speciális kérdéseket illeti, én mértékben egyetértek az előttem szólókkal, három-négy alkalommal volt, illetve négy olyan pont volt, amelyben nem értettünk egyen. El szeretném mondani a néppárt véleményét. Az első pont, a küszöb a 750, ahogy a BEPS Action 13 kéri, az EU-s tagországoktól, illetve más fejlődő országokról a 40 millióhoz képest, amely a szemvitel irányában szerepel. Mi a 750 támogatjuk, nem szeretnénk a nemzetközi standardokat lábbal tiporni, hiszen ezeket az OECD hozott áldások során érte. másrészt pedig nem szeretnénk plusz terveket, tereket róni az EU-s cégekre eh, összevetve nem európai versenytársaikkal. A második pont az információ. Szeretnénk limitálni a feltételeket az EU cégek esetében, illetve fontos, hogy a e, BEPS Action 13 életben maradjon, ami a beszámolásokat illeti. Fontos, hogy itt csak EU cégek szerepelnek, plusz a fekete, e, fekete listázott cégek, az adóparadicsomok. Végezetül pedig az optált záradékok a leányvállalatok számára. Itt nincsen könnyű megoldás. A leányvállalatok olyan cégek esetében, amelyek más országokban székelnek, az USA-ban, Kínában vagy Kanadában nem fogják a szükséges információt rendelkezésre bocsátani, és ha ezt nem tudják megtenni, akkor természetesen jobb helyzetben lesznek az európai vállalkozásokhoz képest, és hogyha ez pedig nagyon nehéz összeegyeztetni a jogalkotás tervezettel. Az időbeli korlátok miatt csak felszerettem volna vetni azokat a problémákat, amelyekkel szemben állunk, nem hoztunk még végső döntést arról, hogy hogyan fogunk szavazni erről a jogalkotásról. Nagyon sok minden múlik majd a kompromisszumokon, amelyeket sikerülhet elérnünk a jelentéstevővel. Köszönöm szépen az ECR képviseletében, illetve a Júri Szakbizottság képviseletében először later. So, okay, we move. Később érkezik a képviselőnőm. Ledner, a képviselő az ETR nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Az adatok közzététele azért ütközik ellentmondásba, mivel itt a versenyhelyzet rosszabbodásától tartunk. Már most is vannak olyan vállalkozások, amelyek fontos információkat tettek közé, amelyek üzleti titoknak minősültek, és a vállalkozások ellenőrizhetek saját maguk azt, hogy más országokban hogyan zajlik a számvitel, és ezen vállalkozások számára lehet e, igénybe venni. Szó volt az adóparadicsomokról, itt más a helyzet, illetve a fejlődő országokban. Az Európai Unióban ugyanolyan feltételekre van szükség minden ország esetében mindenki esetében ugyanolyan beszámolási kötelezettségeket kell alkalmazni, a 40 milliót, mint küszöböt venni, és nincs értelme annak, hogy új kategóriákat hozzunk létre a nagyobb vállalkozások számára. Jelentős kérdésekről van szó, amelyeket nem lehet alátámasztani. Ezek az ország specifikus vállalkozások, Nak szintén szüksége lesz erre a saját eh, terveik megvalósításához. Létezik az a követelés, hogy csökkentsük az adminisztratív terveket, de már most is vannak országspecifikus jelentések, amelyekben ezekkel a kérdésekkel foglalkoznak a jelentések. Van egy szabályozás az adminisztratív tervek csökkentésére vonatkozóan, de hát ebben a kérdésben ez nem meghatározó. Illetve vannak eh, bizonyos csoportok, az EU-s intézmények, illetve bizonyos vállalkozások, amelyeknek jelentés tétele jó kapcsolatokra alapszik a vállalkozások, illetve a közösségek között. Nagyon fontos, hogy minőségi legyen ez az információ, amelyet rendelkezésre közétételre tesznek. Nagyon fontos az átláthatóság garantálása annak érdekében, hogy a piacok hatékonyan tudjanak működni, és a verseny erősödjön. Az ECR mindig is a fair helyzetet, a piacokon az igazságosságot támogatta. Véleményem szerint 10%-a történő korlátozás ellentmondásban áll a szabályozás céljaival, és ez káros a versenyhelyzetre nézve is. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. Karim úr nincs itt, úgyhogy az állét hallgatjuk meg. Kálvé Sambon úr. Köszönöm, elnök úr. A legutóbb most is mind a két témában szeretnék felszólalni Kavada úr nevében is, mert ő most a választási kampányon foglalkozik Franciaországban, úgyhogy az ALDE álláspontját szeretném ismertetni mindkettőnk nevében. Ami nagyon fontos, az az, hogy ez valóra váljon, megtörténjék. Szükség van egy gesztusra az állampolgárok és az európai társadalom felé, arról, hogy valóban haladunk az átláthatóság felé, és kellő ismeretek állnak rendelkezésre a demokráciában való részvétel érdekében. Ennek persze vannak sok vannak ellenfelei a vállalatok részéről, illetve a tanácsban is, de ahogy ezt többször elmondtam már, a legjobb a jónak a az ellenfele, mi azonban nem a legrosszabb politikai lépést szeretnénk megtenni. És szerintünk ez most egy első szakasz, meg kell találni a megfelelő arányokat, hogy egyáltalán valóra váljon, ne akadjon el, és aztán majd tehetünk további előrelépéseket. A nagy témák, amelyekkel még foglalkoznunk kell a megállapodás érdekében, a következők. A küszöb, erről az előadó is elmondta, az ALDE nem foglalt állást a e tekintetben. Az ALDE ebben a tekintetben elmondta, hogy ez gyakorlatilag egy technikai kérdés, nincs elég információnk, kérem a bizottságot, az előadókat is, hogy definiálják ezt a 40 milliót, mert ez annyira távol áll tőlünk, nincs elég információnk, ahhoz, hogy közös nevezőre jussunk, hogy megtaláljuk az egyensúlyt. Az információ arra vonatkozik, hogy mennyibe kerülne, illetve hány vállalatra vonatkozna el, hanem 750, akkor mondjuk 700. Tehát a vállalatok 90 vagy 97 százaléka? Ezt fontos lenne tudnunk. Az egyetlen kockázat, amelyet én itt látok, az az, hogy valamely ismert nagy vállalat, amely a, ott van a médiában is, kicsúszson a 750 közül, nem jelenik meg egy adott multinacionális vállalat, és aztán kiderül róla, hogy hát valahogy kicsúszott ebből a keretből. Ez pedig nem lenne jó, hiszen átláthatóságra törekszünk az állampolgárok felé. Tehát itt nem egy fiskális kérdésről van szó, hanem az átláthatóságról. A természetes tendencia az lenne, hogy átvegyük az OECD elképzelését, hiszen a technikai definíció, hogy mikor folyamodhat támogatásért egy vállalat, nem az a definíció lesz, amely alapján a fiskális kérdésekről dönthetünk. De szeretném nyitva hagyni ezt a kaput, hát ha találunk egy észszerű kompromisszumot. A második aspektus, mit teszünk közzé és mit nem nem háríthatunk további terheket a vállalatokra nézve, hiszen vannak már eleve adatok, amelyeket az adóhatóságok rendelkezésére bocsátanak. Vannak már adatok, nem kell új adatokat kreálnunk. A létező adatok között pedig hát elég intelligensnek kell lenni ahhoz, hogy a stratégiai, illetve tervezési piacra jutási kapacitást másokkal szemben ne nehezítsük a vállalatok számára, mert ahhoz, hogy jól működjön a piac, van egy alapelv, amelynek érvényesülnie kell, ez a kölcsönösség, ez pedig nem lesz meg a kínaiakkal, az amerikaiakkal vagy a japánokkal. Tehát én úgy gondolom, és a e tekintetben biztos meg fogunk tudni állapodni, megállapodhatunk a listában. A BEPS egyébként egy jó kiinduló pont, kell egy lista arról, hogy mi az, amit közé teszünk, és kell egy védzáradék is, amelyben elmélyülhetünk, és kérhetjük például a bizottságot, hogy ellenőrizze, hogy vajon megfelelően használják-e. Kell egy katalógus, amely tartalmazza az indoklást, de a lényeg az, hogy a vállalatok ne kerüljenek hátrányba, és ne kényszerüljenek arra, hogy a küszöb alá szoruljanak, vagy csökkentsék a forrásokat. A harmadik pont, ez az információ agregálása. Ez is észszerűnek tűnik a bizottság javaslatában, főleg abban az értelemben, hogy az Európai Bizottság nagyon is tisztában van azzal, hogy milyen nehéz ezt keresztülvinni, tehát a szándékot örömmel fogadjuk. Lehet, hogy találhatnánk egy másik platformot, amelyben megállapodhatnánk, de fenn kell tartani a lehetőséget, amit a bizottság helyzet kilátásba, de egy kell egy másik lehetőség is, hogy például információt kérjünk egy adott országról egy adott pillanatban, ha felmerül egy gyanú, vagy ha a a demokratikus választópolgárok véleménye szerint ez indokolt. És nagyobb rugalmasságra van szükség például a fekete listákkal kapcsolatban. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm. A GUE nevében Miguel Urbán, parancsoljon, a szó. Köszönöm, elnök úr. Sajnos eh, az árnyék eh, előadónk, Miguel Viegas eh, nem tudott ma eljönni, úgyhogy én fogom helyettesíteni, és hát felolvasnám a véleményét erről a jelentésről ezért előre elnézést kérek. Egyébként szeretnénk gratulálni az előadóknak ezért a jelentésért. Úgy döntöttünk, hogy nem nyújtunk be semmilyen módosítót a küszöbbel kapcsolatban, illetve az adatok dezagregációjával kapcsolatban, mert egyetértünk az előadók javaslatával. Mi úgy gondoljuk, hogy az Európai Bizottság javaslata nem tükröz egy valós kompromisszumot, és nem reagál kellően az állampolgárok törekvéseire sem a 40 millió eurós küszöböt jónak tartjuk, és azt, hogy az információt nem agregált formában kell közzétenni. Visszalépni ezen kérdésekben úgy gondoljuk, hogy nem az, amit elvárnak tőlünk, ami pedig a közzétételi kritériumokat illeti, mi a módosítókban kidolgoztuk, hogy lebontást kérünk, a munkavállalók szempontjából funkciók szerinti lebontást. Tehát a javaslat jó az előadók tollából, de készek vagyunk egy kompromisszum megvitatására. És végül egyetértünk azzal az elképzeléssel is, hogy egy közös nyomtatványban kellene ezt közzétenni, de úgy gondoljuk, hogy a különböző adóhatóságok kell legyenek azok, akik koordinált módon kezeljék ezt, ha szükséges, akkor kormányközi szerveken keresztül. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Pascal Durán. Oui, merci, euh, monsieur Köszönöm szépen, elnök úr. A jelentés tevének el szeretném mondani, hogy nagy örömmel olvastam a jelentést, és kitűnő minőségű munkát végzett. Ahogy Gué, és kollégám elmondta előttem, ez a jelentés megelégedésünkre szolgál, mégpedig nagy mértékben. Reagálni szerettem volna néhány kérdésre, amelyeket Káves Amor feltett, és ezeket már feltett az elmúlt alkalommal is felvilágosítást kér, és azt gondolom, hogy ez egyszerű lehet, a válasz egyszerű. Az első kérdés a küszöbb kérdése. Miért tartsuk meg a 40 millió kérdését, és miért nem a 750 milliót választjuk? Ennek milyen következményei vannak? A 40 millió milliós küszöb szerepel az irányelven, nagyvállalkozások keresérében. Tehát itt egy olyan definícióra támaszkodunk, amely az Európai Unióban már bevett dolog. Miért szerepel ez a küszöb itt, és miért nem egy másik? Azért, mert egészen egyszerűen az európai jogot alkalmazzuk, és nem Vetődően azért, mert illeszkedni szeretnénk ehhez, ehhez vagy ahhoz a szervezethez, Ők nem helyettesítik az európai jogalkotót. Itt a 750 versus 40 millióról van szó, amit Somor úr feltett, ő ismeri a választ a feltett kérdésére, de tegyünk úgy, mintha nem ismerné a különbséget. Tehát a küszöbre visszatérve, 90% a vállalkozásoknak nem érintett a 40 ős küszöb értelmében a szöveg által, illetve uh, itt 90% pedig érintett, tehát 90% 10% Káv Sombon úr, én tisztában vagyok azzal, hogy ön jól ismeri a helyzetet, de a küszöb kérdés egy olyan kérdés, amely uh, nem légből kapott, tehát itt a 90%-10% kérdés is felmerül. Mi a cél? Nem csak a vállalkozásokat kell figyelmelni, akiket ez érint, hanem az árbevételt és a forgalmat is figyelme kell venni. Ezzel több mint 10%-ot fednénk el 700 milliónál, hiszen a legnagyobb vállalkozások azok, amelyek a legnagyobb árbevételt bonyolítják. Ezek a kérdések rendkívül fontosak. Felmerül a kérdés, hogy olyan felé mozduljunk el, ami evolutív jellegű az időben, fejlődik, növekszik. Fontos lenne talán inkább köztes megoldásokat találni. Tehát ez a téma nagyon-nagyon fontos. A második pont az információ kérdése. Erről már beszéltünk, világos az, hogy nagyon fontos az adóparadicsomok listáját frissíteni, de ez szinte lehetetlen vállalkozás. Az információ átláthatóság a vállalkozások szintjén nagyon egyszerű. Ezt országonként meg lehet adni. Az elmúlt alkalommal erre már adtam példát az USA kapcsán, az, hogy hogyan tudjuk eh, az USA-t integrálni az adóparadicsomokról szóló listába. Meg kell nézni azt, hogy mennyi adót fizetnek az USA adott államaiban. Az administratív terheknél legyünk komolyak. A jegyzett, tőzsébe jegyzett vállalkozásoknál kötelező a beszámolók készítése, abszolút pontos beszámolókat kell készíteni, tehát az administratív terheik ezzel még nem fognak növekedni. Az agregáció kérdése és az utolsó pont, ennek részletében most nem merülök el. A kötezően megadandó információk kapcsán meg kell nézni azt, hogy milyen szintű információknak kell szerepelniük a számviteli jelentésekben. Ezt gondolom, hogy ezt a kérdést fontos lenne elmélyíteni, de minél jobban emelünk a részletekben, a harmadik felek munkája annál könnyebbé válik. Köszönöm. Köszönöm szépen, Pascal. Most pedig az FDD egy képviselőjének adnám meg a szót. Ferrara asszony nincs itt. Kérje más a szót. Storch asszony. Ma voltak éppen az adó titok megszüntetéséről beszélünk, ezért tehát az Európai Néppárt képviselőjét kérdezem. Mi, hol tévedtek, mi történt? Két társelődő van, mind a kettő a szocialistáktól származik. Úgy döntöttek, hogy mindenhez hozzáférnek, de most egyszerre pedig a szocialistáké mind a két társelődői pozíció nem látták a dosszié fontosságát. A bizottság az olyan javaslata, hogy az EU-ból és harmadik államokból való multinacionális cégekre a 750 milliós küszöböt alkalmazzuk, és itt közzétételi kötelezettséget róvunk rájuk, hihetetlen felháborító. Miről van szó? A bizottság visszaél a saját hatáskörével a jelentéstétel területén, és hiszen az adó jogszabályok továbbra is, és ebben mindenki egyetért, nemzeti hatáskörben kell, hogy maradjanak. A jogalap téves volt, ezért javasolhatom a cégeknek, hogy pereljék be, pereskedjenek és menjenek bíróság elé. A szocialisták persze eleve EU szintre akarják vinni, delegálni az adó kivetési és az adó számítási jogosítványokat. Ők aztán nem bánják, hogy lábbal tiporják a jog, jogot. Aztán az, hogy a bejelentési kötelezettség határa 750 millióról 40 millióra változon, olvasták képviselőtársaim a bizottság javaslatát? A bizottság azért javaslata azért tekinthető arányosnak, mert ez csak a nagy cégekre vonatkozik, már pedig a kicsikre nem, hiszen ezekre az automatikus adagcsere irányába vonatkozik. Jelenleg azonban önök azt csinálják, hogy a bizottság magas küszöbét 750-ről 40 millióra csökkentik, ezzel pedig a gazdaságnak vetnek gáncsot. Kérdezem, hogy mi a céljuk gyűlölik a gazdálkodókat, vagy valami más gonosz tervet követnek. Vagy pedig tényleg egész egyszerűen itt, itt most bazári vitába bonyolódnak, mert ha igen, akkor azt mondom, hogy ne 750 millióról 40 millióra, hanem 750 millióról 750 milliárdra emeljük a küszöböt. Ha tényleg ilyen alaptalanul és komolytalanul vitatkozunk, ez a javaslatom. Márpedig azt is látni kell, hogy a gazdaság szereplői jelezték, hogy teljesen abszurd ez a megközelítés. Olvasták a Business Europe levelét? Hát mindenki olvasta, gondolom. Ez a levél két oknál fogva kiváló. Egyrészt teljesen világossá tesz, hogy teljesen abszurd tervezetben gondolkodnak és erről vitáznak a parlamenten belül. Ezt nagyon nyomatékosítja a Business Europe javaslata, Másrészt pedig, ha így lépnek tovább, akkor azt kockáztatják, hogy a gazdaság szereplői nem tárgyalnak majd önökkel, és még az EU kritikusnak nem nevezhető nagyipar is eltávolodik majd az EU-tól. El nem tudom képzelni, hogy hogyan akarnak ilyen kompromisszot kialakítani, ezért javaslom a 73-as javaslatot, amely módosított, amely a bizottság teljes javaslatát utasítja el. Köszönöm. Az árnyék jelent, az ENF árnyék jelentéstevője kapja a szót, asszony, tessék. Köszönöm, elnök asszony. A LuxLeaks óta az adó elkerülés, adó kijátszás elleni harc az Európai eh, Unió egyik eh, fő célkitűzése. Több átláthatóságot és eh, tisztességesebb adóversenyt próbálunk kialakítani, illetve azt az elvet, hogy a cégek ott adózzanak, ahol a tevékenységüket végrehajtsák. Az automatikus információcsere, az adó határozatok, illetve az ország specifikus közététel az a két jogszabály, amely ezt a kérdést akarja szabályozni. A tagállami adóhatóságok az utóbbi javaslat alapján a nagy cégekre vonatkozó minden információt közé kell tenniük. Nos, a négy terület kapcsán ki kell emelni, hogy az OECD keretén belül a BEPS program ö, sarok értékeit vegyük figyelembe. Ezért helyes, hogy 750 millióról 40 millióra csökkentsük a küszöböt. Azért, mert a nagy cégekre vonatkozó adó nyilatkozatok adatai már most is hozzáférhetőek mire terjedjen ki a jelentéstétel. Én úgy gondolom, mi úgy gondoljuk, hogy a BEPS-ben megfogalmazott elveket kell figyelembe venni, tehát a nemzetközi normákat kell alkalmazni, hogy összehasonlíthatók legyenek a adatok. Ami az átláthatóságot illeti, Európa valóban élharcosa az átláthatóság megteremtésének, de meg kell akadályozni, hogy ebből versenyhátrány jöjjön létre, túl nagy adminisztratív terheket rójunk a cégekre, ami pedig a regisztert illeti, ez kizárólag a bankok, az adóhatóságok, az ügyvédek és az adóhatóságok számára kell, hogy hozzáférhető legyen, de nem a széles nyilvánosság számára, csak kivételes esetben. Köszönöm. Feragut úr, majd Beresz asszony. Köszönöm szépen. Én vagyok a jogi bizottság árnyékjelentéstevője, és a javaslatunk, illetve a módosítóink, 22 módosítót nyújtottunk be, különböző képviselők, a bizottság javaslata mellett állunk ki. A célunk az, hogy egyensúlyt teremtsünk, átláthatóságot biztosítsunk, és egyidejűleg elkerüljük azt is, hogy a beruházás légköre csorbát szenvedjen, valamint az európai vállalkozásokat hátrányosan sújtsuk. A kompromisszumok például a formátumra vonatkoznak, hogy hogyan kerül sor az országonkénti jelentéstételre, hogy a 40 millió és a 750 millió euró közti összegek között mi azt tartjuk, hogy az, úgy gondoljuk, hogy az OECD javaslatát kell érvényesíteni. A 750 millió esetében Görögország kivételével senki sem javasolt a tanácsban, hogy ezt csökkentsék, sőt, voltak olyanok, akik blokkolni akarták a javaslatot, ezért realisták kell legyünk, és be kell látnunk, hogy mekkora mozgásterünk van. Más bizottságunkban már szereztünk tapasztalatot olyan javaslatokkal, amelyek aztán végül a fiók mélyére süllyedtek, ezért mindenképpen egy észszerű egyensúlyra kell törekednünk. Calvet úr a bizottságtól további információt kért, én is kérnék ilyen információt, több információt, hogy meglássuk, milyen mozgásterünk van. De úgy gondolom, hogy a bizottság javaslat eleget tesz a célunknak, amely a nagyobb átláthatóságra törekszik. A vállalkozások azt kérték, és erre a módosítóink is kitérnek, egy védzáradékot igényelnek, amely által eltekinthetnek a vállalatok az információ közzétételétől, amikor ez bizonyítottan káros lenne rájuk nézve. És itt megint csak utalnék arra, hogy egyensúlyra kell törekednünk. Minden esetre hosszú lesz ez a folyamat az átláthatóság, a jogbiztonság, valamint a versenyképesség között meg kell találnunk a megfelelő egyensúlyt. Köszönöm. Vielen Dank, Köszönöm szépen, köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek, javaslataiért. Nagyon fontos kompromisszumot találni a 40 millió és 550 millió között, viszont a bizottság javaslata is jó, viszont ez nem olyan kompromisszumot Ilyen kompromisszum jellegében azt szeretném, jegyében azt szeretném javasol, javasolni, hogy jelentéstevőként tartsa eh, a legambiciózusabb vonalat, ez a hogy a tanácsról is szeretnénk egyeztetni. Bizonyos tagországokban elhangzott az a javaslat, hogy legyen egy phasing in, egy olyan küszöbbel, amely az egyensúlyt garantálhatja a tanácsra folytatott vitákon. Ha megnézzük azokat a munkákat, amelyeket elvégzett az EP az adózás témájában, annak van ugyanérjük a köszönhetően a bizottság javasolt, ez visszalépés lenne a valódi pozícióhoz képest, és egy olyan uh, pontban, amikor keményeknek kell lenni. van Korábban kiágazatott illeti, itt a parlament eredményeket tud felmutatni, és senki nem lepődik meg, ha elmondom, hogy én a, a műszorot és mindenféle érintett az érvesett közvetesen elolvastam, a beruházások kapcsán, az irányítási beruházások kapcsán, tehát el kell ismernünk alapításban elért eredményeket a banki ágazatban az oxigéni jelentése, a rendelkezés információkat a banki ágazatban. Fontos, hogy eh, ezt eh, inspiráló eszközként használjuk, és nem olyan eszközként, hogy vakon vezet bennünket. Ami a banki ágazatot illeti, az országonként jelentéstétel nem jelent terhet, ez eh, eszköz

Az előrelépés, amit az elmúlt években sikerült elérni, nem e, születhettek volna meg az OECD jelentés és a BEPS folyamat nélkül. Minimális standardok, e, stb. kérdésében sem. Az OECD határozta meg ezt a napirendet, ezeket a témánkat, éppen ezért nagyon fontos e, szorosan tartani ezeket a célokat, azokat a célokat, amelyeket az OECD is meghatározott. És nagyon fontos, amennyit csak lehet, hogy ne nehezítsük meg az OECD munkáját nemzetközi szinten azzal, hogy mi más irányba indulunk. Én egyetértek a kollégák javaslatával a védzáradékot életen, ez arányos, korrekt, ha kereskedő szempontból érzékeny kérdések miatt egy vállalkozás szeretne az adóhatósága vitát folytatni, azzal kapcsolatban, hogy ezt az adatinformációt nem tették közzé, kereskedelmi eh, szempontok miatt, akkor fontos, hogy legyünk rugalmasak. Illetve biztosítanunk kell azt, hogy a maximális információ eljut a közéleményhez. is ezekről a nagy cégekről. Köszönöm. Kálvet úr. Merci, madame la présidente, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm elnök asszony, nem szeretnék visszajönni az idővel. Konstruktívan állok hozzá a kérdéshez. Düran úr kérdésre válaszok. Először ő nincs már itt. Én tisztában vagyok a 10%-kal, a 90%-kal, amiről ő, besz- amiről ő beszélt. Fontos, hogy ezek a cégek tartsák a küszöböket, tehát arra van szó, hogy mindenki fizessen adót. És ami a legfontosabb, az a volumen, az átbevétel kérdése, amelyben kivetik az adót. Éppen ezért a 9% az árbevételnek egy konkrét információ, fontos információ, olyan személyek számára, akik meg szeretnék tudni azt, hogy milyen cégben mozognak. Tehát az árbevétel volumene a meghatározó. Ez az első válaszom. Erről még beszélhetünk. ezt asszonynak mondom. hogy a kompromisszum kapcsán ön megkérdőjelezi azt, hogy ez kompromisszum, pedig kompromisszumról van szó. 750 millió elfogadhatatlan. Hát ezzel ön pont, hogy nem kompromisszum kész. Én szeretnék kompromisszumot. Fontos, hogy ezt ne tegyük tönkre. Ami a bizottságot illeti, Nekem nem fel 750 millió, 650-et, és vehetünk 700-et, hiszen itt a 80-95% fölé megyünk. Nekem szükségem van arra, hogy többet megtudjak a bizottság nevében erről a témáról. A 97%-a az árbevételnek, erről is beszélhetünk, az OECD jelentéséről, itt is tehetünk kompromisszumon. De ha nincs uh, lehetőség a kompromisszumra, akkor ez nem jó. Én küzdenék még továbbra is a kompromisszumért. Köszönöm. Köszönöm mindenkinek, aki hozzászólt az órára pillantva. Most előadóként szólnék hozzá, de csak nagyon röviden mert elérkeztünk az ülés végére. Teljes gőzzel dolgozunk, május 30-án kell majd szavaznunk, a jövő héten és Strasbourgban is találkoznak még az árnyékjelentéstevők, és biztosíthatom önöket a felül, hogy Ügbály és jó magam mindent megteszünk azért, hogy a különböző álláspontokat megpróbáljuk közelíteni egymáshoz talán például a küszöbben megállapodhatunk, illetve a tartalmi kérdésekben, tehát minden tőlünk tehetőt megteszünk. Nagy érdeklődéssel konstatáltam, hogy az OECD szerepét, valamint az ott végzett munkát mindenki hangsúlyozta, ezzel tisztában vagyunk. Ennek ellenére a mi szerepünk itt az Európai Parlamentben ezen túlmutat a jelentéstétel egy fontos eszköz a nagyobb átláthatóság érdekében. Itt főleg a méltányos versenyt kell biztosítani a kis és középvállalkozások számára, hiszen őket főleg sújtja az, hogy a nagyok azt tesznek, amit akarnak, és nem lehet tudni, hogy honnan, hová Mm, szállítják át az, a forrásokat, az összegeket. Tehát a nagyobb átláthatóság jobb, nem károsítja a vállalkozások gazdasági érdékeit, ahogy az imént a bankok kapcsán is ezt hallhattuk, és az átláthatóság remélhetőleg a versenyt sem sújtja, az európai vállalatok versenyképességének sem fog ártani, mert a költségek remélhetőleg a releváns adatok nyilvánosságra hozatalával alacsony szinten maradnak, és ezzel most elnökként szeretném merekeszteni ezt az ülést. Még egyszer megköszönöm a hozzászólásaikat, amelyek bizonyították, hogy bizonyos kérdésekben talán lehetséges a kompromisszum. Mindenkinek még további kellemes napot kívánok!